Kedves kollégák, akik itt vannak. Jó. Those who are, oh, I'm sorry. Those, those who are remote. Azok, akik uh, uh, a távolból kapcsolódnak be, kérem, hogy tényleg legyenek bekapcsolódva, hogy tudjuk majd szavazni, hogy meglegyen a szavazatképesség, tehát szükség van egy ilyen jelre az önök részéről, kérem. As, as we're doing that, I'm, I'm silencing my, my mobile phone. Just excuse me for a second. Addig kikapcsolom a mobiltelefonomat. We're going to get started with the adoption of the agenda. Gyorsan fogadjuk el addig a napi rendet. Sokkal fontosabb az idő mostanság, mint valaha. nagyon fontos a tolmácsolás a munkánkhoz, ezért ne feledkezzenek meg az időről, mert különben nem férünk bele ebbe a két órába. Kezdjük is meg a munkánkat. Először is elfogadjuk a napi rendet. Ez az egyik dolog. a COVID-19 intézkedések hatása a demokráciára. Ezt a pontot elhalasztjuk a következő ülésünkre, ezzel nincsen semmi gond. Az általános bejelentések a nyelvekről, ezen kívül a koordinátorok döntései. Lukász Kohut lesz a jelentéstevő, a nőkkel szembeni erőszak elleni egyezményhez a hozzáférés tekintetében. Peter Pikanov lesz a jelentéstevő az INI jelentés kapcsán, mesterséges intelligencia a bűnöldözésben. Ezt mindenki támogatja. Így akkor elfogadtuk a koordinátori ajánlásokat, de delegált és, impl- és végrehajtási ö, jogi aktusok, ezek általában nagyon bonyolult kérdések. Október 2-án az Európai Parlament megkapta az Európai Bizottság ö, végrehajtási döntését az Európai Határ és Parti Őrség tekintetében, a másik pedig két végrehajtási aktus, amit kapott az Európai Parlament. Először is tervezett bizottsági végrehajtási határozat az ETS kapcsán, a másik pedig a tervezett bizottsági végrehajtási döntés az audio és videó kommunikáció követelményeit esetében. Én ezt mind kommunikáltuk a hírlevelünkben. Hogyha ezt mindenki el tudja így fogadni, akkor rátérünk magára a szavazásra. Először is megnézzük, hogy megvan-e a szavazatképességünk, megvan a legalább 17 képviselő. Kérem, tegyék fel a kezüket, küldjenek egy jelet, hogy tudjuk, hogy megvan a szavazatképességünk. Yes. Please, member. Kérem a képviselőket, hogy tegyék fel a kezüket az elektronikus eszközeiken, akik itt vannak a teremben, a, ők pedig tegyék fel a kezüket, hogy lássuk. Össze kell adnunk tehát az itt lévők, illetve az online jelenlévők számát. Úgy tűnik, hogy akkor ez megvan. Akkor kérem, hogy tartsuk be a távszavazás szabályait. Most már szinte ez gyakorlattá vált. Számos lehetőség van. Emlékezzenek arra, hogy a helyes dolgot választák. ki. Hadd emlékeztessek arra, hogyha gondjuk van a szavazás során, akkor lépjenek kapcsolatba az MEP IT helpdesk ezt mindenki ismeri, hogy mi a számuk, de nagyon fontos az, hogy akik a távszavazást választják, akkor nagyon fontos, hogy azt használják, azt a papírt, amit egy órával ezelőtt küldtünk ki. Miért ezt? Azért, mert az előzőben volt már egy technikai hiba, amit nem tudtunk megoldani. Tehát nagyon fontos, hogy azt használják, amit körülbelül egy órával ezelőtt küldtünk ki önöknek. Akkor rátérünk az első lényegi pontra. A négyes pontot elhalasztottuk. A szavazást szava- halasztottuk el, de a vitára sor kerül. A COVID-19 intézkedések hatása a demokráciára, az alapvető jogokra, a jogállamiságra. Ez egy állásolási indítvány tervezet, amely arról szól, hogy a COVID-19 intézkedések hogyan hatottak ki a demokráciára, bizonyára tudják, hogy a demokrácia jog alapvető jog, jogi munkacsoport rendszeresen jelent a LIBE szakbizottságnak, legut- legutóbb július 13-án került erre ö, sor, és ennek során megvitattuk a COVID-19 járvány hatásait. Megadom a szót most a képviselőknek. Sofint Felt, a munkacsoportnak az elnöke, és így neki adom meg a szót, vagy mégsem. Nem, először Vladimir Vilcsiknek adom meg a szót, aki a távolból fog bejelentkezni. I'm right yes. here, chair. Yes. yes, I hope you can hear me. And... Itt vagyok, remélem látnak és hallanak. Jó napot kívánok minden kollégának. Ez egy olyan állásfoglalási indítvány, ami azt a munkát összegzi, amit ebben a alapvető jogi demokrácia, illetve jogállamiság munkacsoportban végeztünk. Heti szinten jelentettünk a COVID-19 helyzetről, hogy ez hogyan hat ki a demokráciára, jogállamiságra március óta. Júliusban összegeztük a munkánkat itt a szakbizottságban, és ez az állásfoglalás indítvány ezt a munkát követi hadd mondjam el, hogy kivételes időket élünk, és ezért kivételes intézkedésekre van szükség. Ezeknek nagyon intelligensnek, intézkedéseknek kell lenni, meg kell felelni az alapvető jogoknak is. Mi itt támogattuk az EPP-ben ezt a fajta nyomonkövetési mechanizmust, hogy átfogó módon kezeljük a demokrácia, jogállamisági kérdéseket. Remélhetőleg, hogy ezzel mechanizmussal kapcsolatban lesz egy átfogó intézményközi együttműködés is. A jogalamiság kapcsán fontos az, hogy minden tagállamban ezt helyesen kezeljék, de hadd hangsúlyozzam azt, hogy minden intézkedés, amit ezen kivételes időben tesznek, azoknak arányosnak kell lenniük, és ezt mérlegelni kell, értékelni kell, ezért akarunk több nyomon követést, és ezeket az intézkedéseket komolyan kell venni, főként ezen kivételes időkben. Ami az állásolási indítványt illeti, szeretném kiemelni azt a tényt, hogy igazi kihívással állunk szemben, egyfajta úgynevezett infodémia is van, egy információs járvány, Természetesen nagyon fontos az is, hogy még elfogadjuk ezt az állásfoglalási indítványt, gondolnunk kell arra, hogy ezekre az intézkedésekre szükség volt, hogy meg lehessen védeni az emberek egészségét és életét. Tehát mindig az arányosságot kell látni, be fogunk nyújtani módosítókat, és reméljük, hogy meg lesz majd a jogállamiság mellett védelem ezen időkben is. Úgy tűnik, hogy a járvány még egyre erősebben visszatér, meg kell védeni magunkat, de meg kell védeni a demokrácia alapjait is. Köszönöm szépen! Most uh, hallgassuk meg Sophie Intfeltet, aki a vezetője ennek a munkacsoportnak. Ha itt van online, akkor ő kapja meg a szót.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 Yes. Okay. Yeah, somebody needs to... Hallanak? Igen. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy ez az állásfoglalási indítvány most már itt van előttünk, és szeretnék köszönetet mondani minden munkatársnak, beleértve a LIBE munkatársakat, illetve az én munkatársaimat is, akik közreműködtek ebben a szövegben. Nagyon sok témát fedünk le, ami az átlag állampolgárokat is illeti manapság. Négy hónapon keresztül intenzíven, hete, heti szinten nyomon követtük az intézkedéseket, a jelentésben benne vannak a Velencei Bizottság ajánlása is, mi kértük ezeket ezen téma kapcsán, és építettünk arra a jelentésre is, amit a Libének nyújtottunk be július végén. Vladimir Bilcsik már elmondta, hogy kivételes időket élünk, és azt láthatjuk, hogy a szükséghelyzet az Európai Unió teljes területét lefedi. Ezért ez az állásolási indítvány mindennek hatására fókuszál a különböző területeken, például hogyan működnek a demokratikus igazságszolgáltatási fékek, eh, ellensúlyok, mi a helyzet a magányérthez való joggal, az adatvédelemmel, a gyülekezési joggal, a újságírók biztonságával. Van még egy dolog, amit szeretnék hozzátenni, például a családjoghoz való jog, a családhoz való jog hogyan alakult az intézkedések kapcsán az intézkedések mennyire voltak átmeneti jellegűek, és lenne még két fontos ajánlás. Szerettük volna, hogy a tagállamok és a bizottság messze menőleg értékeli az első hullám intézkedéseit és annak hatásait, és azért, hogy le lehessen vonni a tanulságot majd a következő hullámok esetében, úgy tűnik, hogy most pont egy ilyen hullám közepén vagyunk. Szeretném hangsúlyozni a 15-ös bekezdést, ajánlás a tagállamoknak, hogy amikor intézkedésekről gondolkodnak, stratégiákban gondolkodnak, akkor be kell vonni demokráciáért, alapvető jogokért felelős szakértőket is, annak érdekében ne legyen egy kaotikus megközelítés. Jó lenne, hogy egy ilyenfajta szakértőt bevonnának a stratégiába. Ezt szerettem volna elmondani, remélem, hogy a Libében és a plenárison is ez majd többséget kap. Oh, it'll go to. Köszönöm szépen. Az ID következik. Senki nincs a listámon. És itt sem látok senkit. Akkor az öldek következnek. Szergej Lagorinski. Öné a mikrofon. Igen, köszönöm szépen. Örülök, elnök úr, hogy látható. És örülök annak, hogy hozzászólhatok ehhez a kérdéshez. Köszönet a kollégáknak a munkáért, köszönet a jelentéstevőnek, és köszönet a Monitoring Group elnökének. A munka nem állt meg, a munka folyik, Nos, természetesen az eredményt támogatjuk. Nem halljuk a hozzászólót. Mr. Lagorinsky, we have lost you. Lagorinsky úr, elveszítettük önt. Próbálja meg talán újra felvenni a kapcsolatot. Igen. Remélem megtaláltak. Igen. Köszönöm. Tehát Számunkra nagyon fontos az, hogy a bizottság szerepét hangsúlyozzuk. Miért mondom azt? Ezt azért, mert tanulnunk kell az első hullám munkájából, eredményeiből, most, hogy a második hullám idején járunk már. Fontosnak tartom azt is, hogy a bizottság erőteljesebben lépjen fel akkor, hogyha veszélybe kerülnek az alapjogok. Magyarországgal kapcsolatban többször is kritizáltuk azt, hogy a bizottság fellépett. Aztán adatvédelem, újságírói jogok, erről is szól ez a jelentés, illetve a gyülekezési jog. A jövőbeli és a múltbeli intézkedéseket is mind a szempontból is ellenőrizni kell, hogy ezek megfelelnek-e az arányosság elvének. Remélem, ilyen szempontból is tanultunk az első hullámból. Tehát alapvetően tudjuk támogatni ezt az eredményt, és várom a közös munkát. Köszönöm. Az ECR következik. Busadé úr következik. Működik -e a kapcsolat? Igen, elnök úr. Én is köszönetet mondok a kollégáknak is, illetve a titkárságnak is. Én nem vagyok lengyel, de van egyfajta igazságérzetem. Szerintem mindenkinek meg kell adni azt, ami, ami elvárható, ami megérdemli, és nem értem, hogy miért csak egyes országokra utalunk, így név szerint. Én azt gondolom, hogy a tagállami belügyekben nem szabad belavatkoznia a bizottságnak, sajnos ez történik. Spanyolországban a vészhelyzet alatt pontosan ezen javaslattal kapcsolatban nagyon sok észrevétel történt. Két párt is van, kormánypártok, amelyek szeretnék megváltoztatni a, bírós, a bírák kinevezésének a módját, tehát egyszerű parlamenti többséggel akarják ezt megoldani ezután. Lengyelországban ez kétharmados többséggel történik, és ezután azzal vádolták Lengyelországot, hogy ezzel a jogállamiság elvét nem tartják tiszteletben. Hát nézzék meg azt, mi van most Spanyolországban. A jelentés egyik részében tehát erről van szó, a másik részében pedig arról, hogy a vészhelyzet alatt nem lehet az alapjogokat sérteni. Hogyha másfél hónapon keresztül a parlament nem, nem ül össze, akkor nem lehet a, a, a kormányt semmilyen módon kontrollálni. Tehát megvonják a politikai pártoktól azt a jogot, hogy kontrollálják a kormány tevékenységét. Én azt gondolom, hogy ha a bizottság név szerint akar utalni egy-egy tagállamra, az nem felel meg a tagállamok közötti egyenlőség elvének. Nem értem, hogy miért csak egyeseket nevez meg név szerint, másokat nem, pedig valójában jelen esetben minden egyes kormány kihasználta azt, hogy itt egy különleges helyzetről van szó, és gyakorlatilag ideológiai támadást intézett a dolgozók és a polgárok ellen. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, az oktatáshoz való jog, a gyermekek és a fiatalok oktatáshoz való jogát, illetve az, egyet, és az egyetemre járás jogát is mindenképpen meg kell tartani. Sokszor a vészhelyzet alatt a gyermekeket hazaküldték, hogy ott tanuljanak, de nem minden esetben megoldható ez, ezért az oktatáshoz való jog sérült. Én úgy gondolom, hogy az iskolákat nyitva kell tartani, viszont meg kell teremteni a szükséges közegészségügyi körülményeket. Hogyha objektív okok nélkül, megfelelő közegészségügyi megalapozátság nélkül zárják be az iskolákat, és egy ilyen kényszer helyzetet hajtanak végre az egyes kormányok, az nem segít. Én azt gondolom, hogy tesztek, tesztelni kell, ez alapján lehet valamit eldönteni, nem a kormányok döntései alapján, szeszély alapján. Köszönöm szépen. Malin Björk következik a GUE-től, hogyha hallható, amit mondunk. Öné a szó, öné a szó, parancsoljon. Mrs. Malin Björk. Okay. Björk asszony, itt vagyok. Először is szeretnék köszönetet mondani a monitoring csoportban dolgozó kollégáknak. Köszönöm a munkájukat, köszönöm az elnök munkáját is. Amikor beütött a koronaválság, akkor azonnal elkezdtük ezt a monitoring munkát, megpróbáltuk megfigyelni azt, hogy a jogállamiság, illetve a demokrácia hogyan áll a válság alatt. Valójában a demokrácia az emberi jogok korlátozása, az mindig fájdalmas. És én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon óvatosan kell ezzel bánni. Nem egyszerű dolog például a szükségesség, illetve az arányosság elvét megítélni. Pedig pontosan ez az értékelés ennek a jelentésnek a célja. A cél az, hogy visszaállítsuk a helyzetet. Én azt gondolom, hogy a demokratikus, alap, a demokratikus jogokat és szabadságokat nagyon nehéz lesz visszaállítani, most, hogy kilépünk lassan a vészhelyzetből. Egy dolog a különleges hatalmak megszerzése, de hogyan, kell ezek, hogyan lehet ezeket megfelelően visszaadni? Ez nem egyszerű. A parlamenteknek, a kormányoknak demokratikusan kell működni, a gyülekezési szabadság, ez egy alap teljesen alapvető jog. Hogyan ezt állíthatjuk, ezt vissza aztán a tájékoztatás szabadsága és a családi élethez való jogok, ezek mind alap dolgok. Én azt gondolom, hogy itt rendszeres munkára van szükség, és folyamatos munkára, hogy ezeket a jogokat visszakapjuk, és teljes mértékben vissza kell ezeket állítani. Néhány módosítónk lenne, Például az egyik módosító arról szól, hogy a félretájékoztatás ellen úgy lehet harcolni, hogyha megvalósul a sajtópluralizmus, az újságírók jogait megpróbáljuk teljes mértékben megvédeni és visszaállítani, illetve a közérdekű bejelentőket kell védeni. Azt hiszem, hogy ez tartozik hozzá leginkább a félretájékoztatás, a hamis hírek, az álhírek elleni harchoz. Mi vagyunk az illetékes szakbizottság, a mi feladunk az, hogy a, az alapjogokról, illetve a szabadságokról elmondjuk a véleményünket, úgyhogy ezt támogatnunk kell. Köszönöm szépen, hogy ne menjen az idő. Szerintem hallgassuk meg rögtön a többi hozzászólód. Kettő van még. Javier Szeléhoz, néppártól. A következő, hogyha ő is hallja, amit mondunk. Öné a szó. Látom, nem, akkor Katalina Merlé, ez eszendítő. Jó, akkor parancsoljon. Katalina, can you make it? Katalina, hallhatod amit mondok? Igen. Kicsit meglep, hogy az első körben nem volt eszend is hozzászóló. Na, cseten ezt már föltettem ezt a kérdést. Én vagyok a jelentéstevő azért, de nem szólt hozzá. Valakinek csak hozzá kéne szólni a szocialista frakció nevében. Én tudom, hogy ön a, hozzász, ön, ön a jelentéstevő. Valójában nem nagyon tudok ehhez hozzáadni sok mindent. Szerintem nagyon jó dolog, hogy létezik ez a csoport, egy hatalmas erőfeszítés már az is, hogy minden héten össze tudunk ülni. Egyébként is van ugye elég sok ülésünk, de ezen felül még tudunk találkozni is, és ez fontos. Beszéltünk az arányosságról, beszéltünk arról, hogy beszéltünk arról, hogy a Velencei Bizottságnak mik az ajánlásai, beszéltünk a túlságos erő vagy hatalom koncentrációról. Nos, egyes kollégák utaltak a családi életre, mások pedig arról beszéltek, hogy a járvány ide alatt megnőtt a háztartásokban a házasságon belüli erőszak aránya, illetve sokan a válság során áldozatokká váltak, például a kisebbségek, a romák körében sokan vannak ilyenek. Ezekre már utaltak a kollégák, ezekre a kérdésekre. Az eredményeket már megbeszéltük megbesz, már az, a bizottság is megtárgyalta már az első értékelőkörben, természetesen a munka folytatódik. Köszönöm, Váli asszony. Igen, hadd mondjak én is valamit zárszóként. Nagyon sok a napirendi pont, úgyhogy én azt gondoltam, hogy azzal is csak segítek a helyzeten, hogyha én a végén szólok csak hozzá egyszer, valójában az én véleményem maga a jelentős tervezet. A mai témánk az, hogy a tervezetet megvitassuk, tehát a tervezet magáért beszél. Úgyhogy én kíváncsi voltam a kollégák véleményére, és azt gondoltam, hogy én csak összefoglalom azt, amit a mai napon hallottunk. És szerettem volna lehető legtöbb kollégát meghallgatni. A Gué-től, Kostan Savanitis még szólítom, hogyha itt van a körünkben. Fizika, fizika πρόεδρε σας ακούω. Ελπίζω να ακούτε we don't see you. Kostas, nem, lát, nem látjuk Kostas, és ha nem látjuk, akkor nem lesz tolmácsolás sem. Can you please switch on the video? A videót be kéne kapcsolni a kamerát, ha lehet. Costas, can you make it? We are waiting for you to connect the video, because if you speak Greek without video, there will be no inter- Videó nélkül nem fog menni a tolmácsolás, hogyha görögül beszél, és nincs kép, akkor sajnos a tolmácsolás sem fog működni. And some of us do not speak Greek, <laughs> I'm sorry. Then we'll move to Maria Walsh, EPP or Mr. Wisesek. Yes, Mrs. Eh? Matthias, Maria Walsh. Maria Walsh, are you there connected? Maria Walsh, eh, Maria Walsh következik. Ott van? Nincs. Vizerlima asszony. Köszönöm. Eh, nagyon örülök annak, amit elhangzott a Libében néhány nappal ezelőtt az Európa Tanács is eh, közreadott egy jelentést eh, ugyanerről a témáról, és eh, a DROA szakbizottságban is látjuk, hogy foglalkoztak a témával. Gyakorlatilag ugyanazt a területet fették és fedik le, ami minket is arra kell, hogy kötelezzen, hogy ezzel foglalkozzunk. Én egy dolgot akartam felvetni még egy demokratikus rezsim is, amikor a hatalom olyan helyzetbe kerül, hogy dönthet kevesebb kényszerrel vagy ellenőrzéssel, akkor azt elfogadja nagyon könnyedén, és gyakorlatilag visszaél ezzel a helyzettel, hogyha az ellenzéket el lehet hallgattatni, e, és itt most nem akarok egészen elmenni az extrémekig, de hogyha egész egyszerűen maga dönthet, e, anélkül, hogy e, az ellenzék ellenőrizhesse a döntéseit, akkor még a, még a demokratikus erők is hajlamosak erre, és ezért is kell ébereknek lennünk, és azokat a döntéseket, amelyek csökkentik szabadságjogainkat, olyanok kell, hogy legyenek ezek a döntések, amelyek mégis az alkotmányba gyökereznek, ezért kell, eh, ezért gondoltam azt, hogy nagyon fontos ezt felvetni most. Köszönöm. Most eh, van még Who, who is connected? that apparently Mrs. Azalejos, who was given the floor a while ago, is now connected. Can you make it, please? Make it fast. ¿Puede hacerlo? ¿Puede estar conectado, por favor? Be tud kapcsolódni? A távkapcsolat működik? Failing again. Then we move to Lucas Kohut. Oh, maybe, maybe... Lucas Kohut, vagy Vanitis úr, Ár, Ar- Arvinitis úr megkaphatja szót Lukás Korhut előtt, Kohut előtt. Most már látjuk is, tessék, tessék. Köszönöm, elnézést kérek. Úgy tűnik a belga technológia és a görög technológia néha összevesznek. Támogatni fogjuk ezt a javaslatot, ahogy ezt Sophie is elmagyarázta. Gratulálok Sofinak és a többieknek, a monitoring csoportnak a kiváló munkájához. Egy dologra akarnék emlékeztetni azért, hogy ne menjen most feleslegesen az idő, de nagyon oda kell figyelni a az arányosság elvére, ami a rendelkezések végrehajtását illeti, illetve az időkeretre is eh, említettük, hogy fontos a pluralizmus és a demokrácia. A bizottságunk megvizsgálta ezt a kérdést is, tehát pluralizmus, demokrácia és média viszonyokat. A médiában előfordulnak monopóliumok. Én azt gondolom, hogy a dokumentum jó irányba megy, és ezzel most be is fejezem, hogy kijavítsam a hibát, amit elkövettem korábban, köszönöm. Én elnökként azt látom, hogy a távkapcsolatok megduplázzák, meghár, megháromszorozzák az időt, amiben egy felszólalás telik, e, és így halmozzuk, halmozzuk a késlekedést, e, és a tolmácsolás pedig csak két év, két óráig van e, áll rendelkezésre, utána angolul kell folytatnunk. Kohut úr, Köszönöm. Két dologra koncentrálnék, a sajtószabadságra, illetve a gyülekezési szabadságra. El kell érni azokat a forrásokat, amelyek megbízhatóak. De hogyan lehet ezt megtenni akkor, amikor felfüggesztik a jogokat. Mi van akkor, hogyha a gyülekezési jogot elveszik? Nyilvánvaló egy valódi gyülekezéshez nem mérhető össze egy internetes, virtuális gyűlés. Különösen a magyar és a lengyel kormányok használták ki ezt a járványt arra, hogy aláássák a demokratikus elveket. Az EU-nak ébernek kell maradnia, és készen állnia, lépésre készen, amikor szükséges. Köszönöm. Javier, hogyha ott van, tessék. Működik, működik a kapcsolatszár szalé hosszú? Igen. Én azt szeretném jelezni, hogy mi a mi véleményünk ebben a témában. Nos, ami a hatás tanulmányt illet, illetve ennek a ennek az értékelésnek a végkicsengését, illetve a Velencei Bizottság ajánlásait. Ugye az ennek a végkicsengése, hogy most már immáron nem beszélhetünk arról, hogy különlegesek lennének ezek a körülmények, hiszen hozzá kell szokni ahhoz, hogy ez a helyzet valamilyen szinten beáll, meg kell nézni, hogy mik a szükséges eszközök, a Velencei Bizottság továbbá azt is elmondja, hogy a vészhelyzet bevezetése nem igazán segít, sem közegészségügyi szempontból, sem pedig a jogi kultúra szempontjából. We... Köszönöm, akkor gyorsan megyünk tovább. Maria Walsh is talán megjelent azóta. Utána lezárjuk ezt a témát. Sajnos ugye már kifutottunk az időből, Mária. Köszönöm, elnézést kérek, korábban kerestek, de gyorsan akkor most elmondom, ami miatt jöttem. Először is köszönöm a kollégáknak, az irodából követtem eddig ezt a vitát, és támogatom mindazt, ami itt a cél. Nagyon erőteljesen támogatom a jelentést. Köszönöm az elnök úrnak a munkáját, tudom, hogy nehéz volt. Emellett konkrét példákat is üdvözlök, olyan példákat, amelyek a járványidőszakban a legkiszolgáltatottabbakat sújtották. Láttuk első kézből azt, hogy a polgárok, különösen a kisebbségek új kívásokkal szembesültek a Covid miatt, a romák, migránsok, hogy csak kettőt említsek, azokat, akiket kínai, akik kínainak néznek ki, és akik, akiket hibáztattak a vírusért, a rasszizmus mellett profilírozó rendőri fellépést is elszenvedtek. Van egy bekezdés, amit üdvözlök, amely kifejezetten a romák elleni fellépésről szól, illetve látom azt is, hogy egyes polgárok megtól az egészségügyi ellátás megtagadását szintén bevették az egyik bekezdésben. Én ennél egyel tovább mennék, és egy konkrét módosítót ajánlanék a figyelembe, a transzok elleni diszkriminációt, akik a járvány miatt nem tudnak hozzájutni a kezeléshez. Emellett a fizikai és mentális egészségügyi létesítményekhez való hozzáérés, hozzáférés fontos, azok számára is, akik menedéket kérnek, illetve táborban vannak, menekült táborban vannak. Elnök úr, ez hiányzik egyelőre a szövegből. Sajnálatos látni a populizmus elterjedését az Európai Unióban. A Covid megerősítette ezeket a trendeket. Nekünk védenünk kell a polgárok kollektív jogait. Az állásfoglalás arról szól, hogy a tagállamok egy része az elmúlt hónapokban visszafogta a szabadságjogokat, és ártott a polgároknak. Köszönöm, elnök úr, a munkáját. Köszönöm. Eh, ahogy tartottam tőle, eh, valóban túlléptünk a rendelkezésünkre álló időn, de aki hallgatta ezt a vitát, az látja, tudja, hogy miről szól ez a jelentés, mindenki olvashatta. Amiket felvetettek, azt én nagyon észszerűnek tartok. Én úgy foglalnám ezt össze, hogy ez egy szükséges jelentés, amely szükséges folyamánya az áprilisi-májusi első hullám után elfogadott állásfoglalásnak, ami már maga eléggé izmos volt, ha jól emlékszem, 75 bekezdésben taglalta a problémákat, nagy részük a Libe bizottságból származott. Olyan problémákkal foglalkoztunk, hogy hogyan érvényesül a jog a járvány idején. A, a jog különösen járvány idején számít, hogy jól működjön. Vannak ebben a jelentésben különböző utalások, de emellett vannak lényegi részek is. Point number 14. We're calling the commission urgently 14-es pontban például a bizottságot arra kérjük, hogy elemezze azokat az intézkedéseket, amelyeket az első hullám idején tettek annak érdekében, hogy az elkövetkezendő hullámok, most a mostani második hullám intézkedése is, lehet, hogy majd még lesz további hullám is, hogy azok megfelelően célzottak legyenek, igazolhatóak, mégpedig járványügyileg igazolhatóak legyenek, szükségesek és arányosak korlátozni kell az idejüket, tehát eh, időkerettel kell, hogy rendelkezzenek a különböző, és, és korlátozottak kell, hogy legyenek, eh, amennyiben azok korlátozzák az emberi jogokat. Eh, gyakorlatilag ez összefoglalja azt, ami az előző 13 bekezdésben van. Tehát a jog igenis számít, az eljárásokat tiszteletben kell tartani, az intézményeket tiszteletben kell tartani, az ombudsmant, az emberi jogi intézményeket, a jogokat, a gyülekezési jogot, a tiltakozási jogot tiszteletben kell tartani. Látjuk, hogy a rendvédelmi szervekre néha szükség van, az ő fellépésükre néha szükség van, de az legyen arányos, és a jogbiztonságot vegye figyelembe. A jog orvoslat lehetősége álljon fenn akkor, amikor a rendőrséget bevetik, oda kell figyelni a börtönök helyzetére, különös tekintettel egyelő hozzáférést kell adni a az egészségügyi ellátáshoz, ami ugye a diszkriminációmentesség egy másik megfogalmazása, és ami pedig az európai szintet illeti, a mozgás szabadságát szintén garantálni kell. Ami pedig a COVID 2019-es válságot illeti, eh, ott fel kell lépni a tagadással, illetve az álhírekkel szemben, és azokkal szemben, akik megkérdőjelezik a tudományt. Amikor pedig eljárások indulnak ilyen problémák miatt, akkor a védelmi jogokat, a védelem jogát E, azt biztosítani kell, és végezetül pedig az alapvető jogok kartájában megfogalmazott elvek, a szükségesség, az arányosság, az időkeret, hogyha korlátozzák a jogokat, ezeket tiszteletben kell tartani, és hogy minden jogszerű kell, hogy legyen, illetve a jogbiztonság nem szabad, hogy sérüljön, erről szól a jogállamiság. Mi persze megpróbálunk méltányosak lenni, nem akarunk megszégyeníteni, újjal mutogatni, a bizottság remélhetőleg elvégzi a maga feladatát, amikor fellép az európai jog védelmében. Ezzel az erre a vitára szánt idő bőven letelt, és próbáljuk meg a következő napi rendi pontnál nem napirendi pontnál nem felhalmozni további problémákat, illetve késlekedéseket. Itt először a módosításokról beszélünk abban a témában, amely a az illegálisan az Európában tartózkodók visszaküldésével foglalkozik. Köszönöm azoknak, akik módosítókat nyújtottak be. Először is a, az árnyék előadóknak, de másoknak is. 635 módosítót nyújtottak be, ami azt jelenti, hogy nagyon sok téma, munka van még ezekkel. Látjuk azt, hogy van néhány vitatható része ennek a visszaküldési irányelv átdolgozásnak. A módosítók egy része teljesen szembe megy egymással, ami azt jelenti, hogy nehezen egy összeegyeztethető dolgokat kellene valahogy összeegyeztetni, mert úgy látom, hogy nagyon eltérőek a vélemények ebben a bizottságban. Először is én közös elveket szeretnék megfogalmazni, illetve megállapodni, kompromisszumot kötni arról, eh, egy olyat, olyan kompromisszumot, amit mindenki el tud fogadni mégpedig azt, hogy az irányelvet tiszteletben kell tartani, tehát hatékony visszaküldés kell, hogy működjön a jogi biztosítékok mellett, megint csak az arányosság, illetve az alapvető jogok figyelembevétele fontos, illetve az önkéntes hazatérés a kikényszerített hazatéréssel szemben preferálható, preferálandó, egész egyszerűen azért is, mert például olcsóbb a tagállamok számára. Ezek azok az elvek, amelyek a jelenlegi irányelvben is benne vannak, és mivel itt most csak egy átdolgozásról van szó, eh, ami nem érinti az irányelvnek a magját, ezért eh, fontos, hogy tartsuk magunkat ehhez a kerethez. Közös megállapodásra van szükség ahhoz, hogy mi a hatékony visszatérés térítési politika, ami az irányelvet illeti, és szerintem ez a keretbe beleilleszthető. Itt arról van szó, hogy egyrészt van a visszaküldés, másrészt pedig a biztosítékok is működnek. Tehát csak a visszaküldések arányát növelni az önmagában nem elég. Nézzük meg, hogy milyen akadályok vannak, amelyek leküzdhetőek. Leginkább leginkább arról van szó, hogy fogvatartást növelni akarják. Kérdés az, hogy arányos-e ez, illetve növeli-e a visszatérés lehetőségét, és meg összhangban van-e azzal az igyekezettel, hogy leginkább az önkéntes hazatérést kellene bátorítanunk. Remélhetőleg egy eredeti megközelítésen, tényeken alapulva fogunk tudni együttműködni. Tudom, hogy nagy vonzereje van annak, hogy keménykedjünk, mert sok országban aggodalmat keltenek az dokumentum nélküli külföldiek, viszont egy ilyen nyelvezet valójában nem járulna hozzá a hazatérítések növekedéséhez, növeléséhez. Tehát mindent gondosan kell elemezni. A tagállamoknak vannak saját érdekeik, a tagállamokkal való párbeszéd az csak akkor jöhet, amikor mi itt megállapodtunk, és remélem, hogy itt meg fogunk állapodni. Most néhány módosítót vagy tételt mindenképpen átvennék, különösen azokat a pontokat, ahol nagyon sok módosító érkezett. Az egyik az irányelvnek a hatája, e, különös tekintettel a határokra. E, itt e, különösen releváns ez, mert látjuk azt, hogy a határon is van egy visszaküldési folyamat, ami azt jelenti, hogy határ eljárásban küldik vissza a, a, az embereket, itt pedig fennáll a veszély annak, hogy kettős mércék alakulnak ki. E, aztán a szökés kockázata, ezzel kapcsolatban 50 módosító jött, hogy hogyan definiáljuk, illetve legyen E bizonyít, hogyan bizonyítható az ettől való félelem, illetve ennek a veszélye. E objektív kritériumokra van-e szükség, e, azok tételesen felsoroltak legyenek-e. A jelenlegi irányelv egy hosszú listát tartalmaz, ezt módosítani kell -e. A másik az együttműködési kötelezettség ezzel kapcsolatban is 50 módosító érkezett. Vannak, akik csak a kötelezettségekre, a harmadik országbeli állampolgár kötelezettségeire akarnak koncentrálni, mások pedig a tagállami kötelezettségeket is ide tennék, tehát átfogott, át, bocsánat, érthető módon adjanak e, információkat e, az elutasított menedékkérőknek. E, szintén érkezett 30 módosító azzal kapcsolatban, hogy hogyan legyenek az önkéntes hazatérések. A jelenleg irányelven egy hétnapos határidő van. Ha törölnénk ezt a hétnapos határidőt, akkor az azt jelentené, hogy a tagállamok gyakorlatilag eltekinthetnének az önkéntes hazatéréstől, azonnal kikényszeríthetnék ezt, és belépési tilalommal sújthatnák, eh, ami egyben megfosztaná őket a eh, különböző védintézkedésektől. Mások eh, ezt 15 napra akarnák növelni, ezt a határidőt, illetve a szökésveszély, vagy a nyilvánvalóan megalapozatlan kérelmek benyújtásánál, illetve hogyha közérdeket, közérdeket sért a jelenléte az adott személynek, akkor lehessen eltekinteni ettől az önkéntes távozási határidőtől. Vannak, akik erre vonatkozóan azt akarták, hogy ez megszűnjön, mások ezt fenn akarják tartani fenntarthatóvá kell tenni a visszaküldéseket, illetve 33 módosító jött a jogorvoslattal kapcsolatban felfüggesztő hatája legyen -e mindig, illetve legyen -e joguk a jogor, a jogi segítségnyújtáshoz eh, fogvatartással kapcsolatban 32 módosító érkezett, eh, szigorítani akarnák egyesek azoknak az időtartamát, eh, érkezett módosító annak körülményeiről, illetve annak hosszáról. Végezetül van még egy kérdés, ami nem tisztázott, elnök úr, és remélem, hogy a bizottság erre válaszolni tud. Látjuk az új csomagban, hogy a bizottság a menekültügyi eljárásba, a határ eljárással kapcsolatban akar módosítót végrehajtani. Ez itt a 32-es cikkben szerepel, nem tudjuk igazán, hogy ezzel most mit kezdjünk, tehát a bizottságtól várok választ arra, hogy ezzel most foglalkoznunk kell a tárgyalások során, vagy nem. Nyilván legelőször is az árnyék előadók véleményét szeretném hallani, majd utána a többieket köszönöm. Kezdődjék akkor a vita az árnyék jelentéstevőkkel, de elfelejtettem megemlíteni azt, hogy a COVID-19 intézkedések módosítójának benyújtási határideje október 20-a kedd, vagyis jövő héten kedd 12 óráig lehet benyújtani a módosítókat tehát, és a szavazásra majd novemberben kerül sor. A módosítók benyújtásának határideje, tehát október 20. Következzenek az árnyék jelentéstevők, az EPP árnyék jelentéstevője következik, Moreno asszony. Köszönöm, elnök úr. A bizottság eredeti javaslata a frakciónk szerint tartalmaz hatékony javaslatokat arra, hogy hatékonyabbá tegye a külföldiek visszaküldését, ha azok jogtalanul tartózkodnak az Európai Unióban. 114 módosítót nyújtottunk be amelyek érintik az egész szöveget, például a szökéssel kapcsolatban, vagy a belépési tilalommal kapcsolatban. Olyan módosítót is nyújtottunk be, amelyek kiegészítik az eredeti szöveget, például a szökéssel kapcsolatban, az együttműködés kikényszerítése harmadik országokkal témában, illetve a nemzetközi e, védelem megtagadása, e, az eljárások meggyorsítása menekültügyi e, témákban, a maximális fogvatartás, amely lehetővé tenni a tagállamoknak arra azt, hogy egyáltalán éljenek ezzel a lehetőséggel. Vannak olyan módosíták, módosítók is, amelyek politikai alapúak, és próbálják az illegális migráció elleni harcot fékezni. Eh, vannak eh, kényszerek, amelyek eh, kikényszerítik a reformját ennek az irány, irány, irányelvnek 29% volt a visszatérések aránya a tavalyi évben, és ez egy folyamatos hanyatlást mutat. Egyes migránsok, a máliak például kevesebb, mint 4%-ban térnek haza. Ez elfogadhatatlan, és megkérdőjelezi a hitelességét az Európai Uniónak, és azt mutatja, hogy nem tudja kikényszeríteni a jelenlegi szabályainak betartását, ami pedig a jogállamiságot illeti. A bírósági döntések e, gyakran e, tárgyai mindenféle fellebezésnek, és aztán nem hajtják őket végre. Tehát az EPP-s módosítók ennek az orvoslására e, törekednek elsősorban. Olyan módosítóink is vannak, e, amelyek arról szólnak, hogy nem szabad akadályozni a fogvatartást, vagy a foglalkoznak a kísérő nélküli fiatalkorúakkal. E, nem szabad bátorítanunk a bűnöző szervezeteket olyan üzenetekkel, amelyek az ő munkájukat segítik, ez ellen fel kell lépnünk. Raportőr asszony, ennyit tudok most mondani néhány szóban. Ezt az elve, ezeket az elveket fogjuk követni a tárgyalások során. Tudjuk, hogy nehéz lesz ez a munka, de remélem, hogy kompromisszumokat fogunk tudni találni, és a lehetőleg hamarabb el tudjuk fogadni ezt a szöveget. Köszönöm. Vous Szilvi Guillaume következik. Működik a rendszer? Igen, igen. Először is szeretnék én is köszönetet mondani Strik asszonynak, köszönöm a jelentését. Már többször is említettem a Libében, hogy a bizottság szövegét nagyon restriktívnek kell, restriktívként kell kezelnünk nyilván ezt próbáljuk a frakcióban egy, valamennyire ezt feloldani, nem volt hatástanulmány. Én azt gondolom, hogy az alapjogokat mindenképpen figyelembe kell tenni. Nézzük az elmenekülés veszélyének definícióját. Én azt gondolom, hogy itt a, a lista nem kimerítő, az irányelv formája is fölmerült. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok a saját kritériumaikat is felállíthatják, de ennek szerintem súlyos következményei lennének, de én úgy gondolom, hogy egy, egy kimerítő listát kéne európai szinten megfogalmazni, így azt gondolom, hogy minden tagállam ugyanolyan módon kénytelen lenne ezt tiszteletben tartani. Az, hogy az embereket azért tartóztassák le, mert nincs elég pénz ahhoz, hogy elszállítsák őket, ez nem elfogadható. Aztán nem tudom, hogy a határozati idő az milyen hosszú legyen, a biztonságtól függ ez. Aztán bizonyos szempontból opciókat is be kell tudni fejezni. Aztán vannak olyan harmadik országbeli személyek, akik önként hagyják el az Európai Uniót, ezt meg, erről meg kell bizonyosodni a kilépő ponton. Én azt gondolom, hogy a fellebbezési időszaknak 15 napnak kell lennie, illetve fontosnak tartom azt is, hogy automatikus legyen ez a rendszer. A 18 hónapot tehát a, a kétszer meghosszabbított hat hónapot maximalizálnám, ennyiben maximalizálnám a fogvatartást, illetve letartóztatást. Én, gondolom, én azt gondolom, hogy itt sokkal több garanciát kapnánk. Következő, kisebb, kiskorúak fogvatartása vagy letartóztatása, ezt erre mondjuk ki azt, hogy ez illegális, illetve ami a határon történő eljárásokra illet, illeti, én azt gondolom, hogy meg kell adni a szükséges garanciákat. Valójában eh, erre történő utalás már történik máshol, tehát ennek a cégnek nem kéne itt lenni egész egyszerűen. Köszönöm. Now it'll be for the renew, Sophie Intveld. Sophie Intveld. Hogyha itt van, akkor az övé a szó. Igen, itt vagyok, remélem, hogy hallanak. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének ezért a kitűnő munkáért. Ez egy nagyon hosszú történettel rendelkező fájl, nagyon nehéz téma, nagyon nehéz ezt kezelni, főként manapság. Nagyon sok módosító érkezett, ezek különböző témákra vonatkoznak, ezekről szeretnék beszélni. Először is hatékony és fenntartható visszatérést szeretnék, hiszen a visszatérés egy része az integrált migrációs és menekültügyi politikának. A visszatérésnek azonban hatékonynak kell lennie. Tudjuk, hogy az önkéntes visszatérés sokkal fenntarthatóbb, hatékonyabb és költséghatékonyabb is, és ezért javaslunk intézkedéseket ezek erősítésére. Egyetértek Szilvi hogy kell egy lista az objektív kritériumokról, amely minden tagállamra vonatkozik, és ezt el is tudjuk érni harmonizációval. A igazságszolgáltatási garanciák, a, fenn, a fellebezések felfüggesztő hatáját meg kell tartani, hiszen ez a jogalamiság egy eleme. Mindig a gyermek érdekét kell figyelembe venni olyan döntéseknél, amelyek kihatnak kiskorúakra. A kiskorúak fogvatartására szeretnénk egyfajta alternatívát ehelyett. Ezt széles körben osztjuk ebben a parlamentben a belépési tilalom esetében nem akarjuk módosítani az Európai Bizottság javaslatát, kivéve azt, hogy belépési tilalom a kilépés esetén ez nem igazán um, produktív vagy hatásos. 9 napos határidőt szabnánk meg, és szeretnénk a fogvatartás kapcsán a közpolitika kifejezést szeretnénk törölni, mert ez nagyon széles körű. Nem szeretnék, hogyha tagállamok visszaélnének ezzel. Nem kell például itt Magyarországot említeni, amely harmadik országból származóakat tart fogva. A büntető jog alapján akarna bizonyos helyeket fogvatartani menekülteket. Tehát megfelelő kapacitásra van szükség, mert ez a kulcsa bármilyen sikeres politikának. Nincs értelme annak, hogy azt mondjuk, hogy növelni akarjuk a visszatérések arányát, hogyha nem tudjuk megteremteni a megfelelő kapacitást erre. A határeljárás, ezt szeretnénk törölni, mert ez az RPR része már, és arra már van egy megfelelő jogalkotási eszköz, amely a határ eljárásra fókuszál. Ezeket szerettük volna tehát látni a módosítókban. Köszönöm. Az AID nevében Nikola Bay. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság eredeti szövege szerintem jó irányba indul el, ez nem mindig van így, úgyhogy ezt kiemelném. Én azt gondolom, hogy a, az Európai Unióból való kitoloncolások, elutaztatások hatékonyságát kéne növelni. Sajnos Strik jelentése pont az ellenkező irányba hat. Gyakorlatilag megnehezítjük ezeknek a e, kiutaztatásoknak, vagy visszatérítéseknek a menetét. Vannak olyan frakciók, például a szocialisták és a Renew, akik módosítókat fognak benyújtani, és a gyakorlatban jogi és technikai gátak, ezek akadályok, ezek, amelyek lehetetlenné teszik a, a kiutasításokat, a visszatérítéseket. Én úgy gondolom, hogy a Európai Unió politikájának pedig éppen a lényegét jelentenék a, a, bizottsági, a bizottsági javaslatok először is az embereket el kell tantorítani a béli elképzelésüktől, hogy illegálisan be, ö, utazzanak Európába, másrészt pedig meg kell könnyíteni azt a munkát, amely által ezek a személyek, az illegálisan EU-ban tartózkodó személyek elhagyhatnák az Európai Uniót. Én azt gondolom, hogy irányelven keresztül kell ezt a jogi keretet kiteljesíteni, ezt, ezzel segítenünk kell a tagállamoknak. Nagyon sok tagállam azt szeretné, hogy ne kelljen elszenvednie az illegális bevándorlást. Ami az önkéntes visszatéréseket illeti, hát ez kérem szépen valójában csak ámítás, hiszen nagyon kevés ilyen eset van. Sokan nem dolgozni jönnek Európában, hanem, ba, hanem azért, mert úgy gondolják, hogy jobbak az életkörülmények, mint a a saját hazájukban. Ezt meg lehet érteni, de ezt nem kell elfogadnunk. Ezt nem kell elfogadnunk, mert mindez a, az európai polgárok kárára történik. Persze az önkéntes visszatérést lehet segíteni, lehetnek ilyen esetek, de kérem, nem hiszem, hogy erre lehetne nagyban számítani, különben akkor az illegálisan Európában tartózkodó bevándorlókat sosem fogjuk visszatéríteni a saját hazájukba az biztos, hogy a kiskorúakat mindenképpen védeni kell, illetve hát, és meg kell nézni azt, hogy kik azok, akik valójában kiskorúak, és, van, és kik azok, akik nem kiskorúak, és kik azok, akik nem is egyedül vannak. Én azt gondolom, hogy minden lehetséges eszközzel, akár fogászati minták levételével ezen dolgozni kell. Tehát meg kell alapítani a tényállást, és fel kell gyorsítani a rendszeket, a rendszereket, hogy mi hamarabb a családjához csatlakozhasson a kiskorú. Több módosítónk is lesz, a lényege ezeknek az, hogy minél, könnyebben le, minél könnyebb legyen visszatéríteni, visszaszállítani ezeket az illegálisan Európában tartózkodó harmadik, állampolgár, harmadik országok állampolgárait Európából, az, az adatok szerint 80-90 százaléka ezeknek a visszatérítéses döntéseknek nem valósul meg. Szerintem próbáljuk ezt meg, hogy megvalósítani, hogy ezek a visszatérítések, ezek az elszállítások megvalósuljanak. Szerintem, hogyha határozottak vagyunk, akkor mindenképpen eleget teszünk annak, amit a kollégák kértek tőlünk, illetve a polgárok kértek tőlünk. Gondoljanak az időre gondoljanak az időre, mert vannak még itt felszólalni kívánó képviselők. A következő árnyék jelentéstevő Kánkó asszony az ECR részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a tevőnek. Mi támogatjuk, támogatjuk az általános irányát az Alapbizottság javaslatának. Egyértelmű az, hogy jelentős szakadék van a között, akik nem kapnak menekült státuszt itt, és akinek el kéne hagyniuk az EU-t, és azok között, akik, akik valóban elhagyják az EU-t. Tehát nem megfelelő a végrehajtás, de ez nem igazából meglepő bárki számára itt. Támogatjuk azt, hogy legyenek meggyorsított határeljárások, és meg kell gyorsítani azt is, hogy milyen gyorsan bánnak ezekkel az esetekkel. Egy senki földjén vagyunk a rossz végrehajtás miatt, ez senkinek nem segít, főként nem a bevándorlóknak. Ezért annak érdekében, hogy a, a nyilvánosság bizalmát visszanyerjük, megkönnyítsük a visszatérést, a józan észre kell támaszkodni a reformok kapcsán. Az Európai Bizottságnak igaza volt, amikor azt mondta, hogy meg kell vizsgálnunk az EU migrációs rendszerének reformját. Egy keretre van szükség, amely tényleg működőképes. A visszatérése csak akkor fognak működni, hogyha a migrációs politika minden aspektusa kint és bent is az Európai Unió belsejében jól működik. Látnunk kell azt, hogy hogyan tudunk együttműködni a harmadik országokkal, ki kell használni az Európai Unió teljes diplomáciai eh, erejét, erősíteni kell a Frontex szerepét és Erre lehetőségünk van most itt, hogy a hibákat kiavítsuk, és ne szalasszuk el ezt a lehetőséget. Elnök, köszönöm. Goel Pelletier, mondja, a szó. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, kollégák. 12 óra 1 perckor a francia európai ügyek titkárságától kaptunk egy e-mailt, és ők ez valójában egy szavazási lista. Elég furcsa, hogy a, a tagállamoktól kapunk egy ilyen szavazó listát, hogy hogyan kéne szavaznunk. Szerintem jobban tennék a tagállamok, hogyha a saját dolgukkal törődnének. Szerintem, hogyha így tesznek, azzal sárba tiporják a demokráciát is, meg az Európai Parlament tiszteletét is ennyi a francia helyzet. Elnézést kérek, hogy itt kiborultam, de én jobbnak gondoltam, hogy ez itt elhangzik. Térjünk a tárgyra. Én azt gondolom, hogy a jelentésben az emberének kéne kidomborodnia, és nem a számoknak. Nem mennyiségre kell törekedni, hanem minőségre. Sajnos a döntéshozók sokszor elfelejtik, hogy itt emberek vannak a számok mögött. Ezen a bizottság, a bizottság a mi elképzeléseinket eddig visszautasította. Véleményünk szerint az eljárási jog tiszteletben tartása nagyon fontos. Módosítókat fogunk megfogalmazni annak érdekében, hogy letartóztatások, fogvatartások ne történjenek meg, egy gyermeket sosem szabad bezárni, elzárni tehát a, kisebb, a kiskorúak jogaira figyeljünk oda. A tagállamoknak mi hamarabb el kell dönteni, hogy az adott személynek van-e joga ahhoz, hogy menekül státuszt kapjon, avagy nem. Szerintem jó az a jelentés, nagyon jó. Köszönöm a jelentéstevőnk munkáját, köszönöm a többi árnyék jelentéstevő munkáját is, és ezt nem fejeződ be, folytatjuk. There will be... Igen, szót adok még egy pár képviselőnek, akik szót kértek. Isabel Santos be van -e kapcsolódva az üléshez. Kérem, gyorsan szóljon hozzá, hogy vissza tudjunk térni strikt asszonyhoz. Isabel Santos, itt van-e? Nyomja meg a speak gombot, és kapcsolja be a kameráját. Igen, szerintem most már rendben van. Először is szeretnék gratulálni Csinekének a kitűnő munkájáért, amit ezzel a jelentéssel végzett, nagyon jól, jó munkát végzett. Nagyon sok módosítót nyújtottak be, ami mutatja, hogy mennyire fontos ez a jelentés. szükség volt egy új álláspontra ezen témában. Ami a módosítókat illeti, a legtöbbjüket támogatni tudom, amint az árnyékjelentés tevők elmondtak, például amit Guillaume asszony elmondott. De igazából én két módosítóra szeretnék koncentrálni. Szeretnék objektív kritériumokat, illetve az a kötelezettség, hogy minek alapján kell azonnal kiadniuk a visszatérési dokumentumot, illetve a harmadik országban származóak esetében a jogomoslat lehetősége. Úgy gondolom, hogy egy olyan EU visszatérési politikára van szükség, amely az emberek méltóságának is megfelel és egységes. Elnök, mielőtt még visszaadnánk a szót a jelentés készítőjének, nagyon röviden meghallgatjuk az Európai Bizottságot is néhány percben. Ártele úr, hogyha itt van a DJ Home-tól, online módon, itt van-e? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Két percben fogom összefoglalni a mondani valómat. Gratulálok a Libe Szakbizottságnak és az előadónak az eddigi előrelépéshez. Nagyon a hívást jelent ez a dosszié, ezt mindenki tudja a migrációs paktum, amit az Európai Bizottság előterjesztett, meg akarja erősíteni az együttműködési keretét a visszatérési rendszernek, hiszen nagyon sok kiskapu van itt. Az átdolgozás az visszatérés irányelvnek nagyon fontos sarokköve ennek. Várjuk azt ennek kapcsán, hogy a tegyelások le záruljanak. A bizottság mindenképpen támogatni fogja azt, hogy ezt a dossziét sikerüljön előrevinni. Szeretném elmondani azt, hogy a módosítók nagy része, és ez fontos, amit benyújtottak, legalábbis nagy részük, nem megy túl a visszatérési irányelv átdolgozásán, Ezek azonban jelenleg ezek a, az átdolgozás nem felel meg az intézményközi megállapodás hatájának, tehát itt mindenképpen egyfajta változtatásra van szükség. Vannak olyan kérdések, amelyekben egyetértünk az előadóval, például a visszat, önkéntes visszatérések növelése, jobb fogadatási körülmények, a visszanemtérítés elve, egy nemzetközi jogi elv, ezt mindig figyelembe kell tartani, és persze meg kell védeni a sérülékeny személyeket. Vannak más pontok, ahol még további munkára van szükség, főként az Európai Bizottság nyitott ezek esetében, hagyd említsek még néhányat ezek közül, a szökés veszélyén. Szeretnénk egy egységes listát, az eladóval szeretnénk együttműködni ezen lista esetében. Az önkéntes visszatéréseket hangsúlyozni kell, ez lenne a legfenntarthatóbb módja a visszatéréseknek. Szükség van támogatott visszatérési programokra. Ez benne van egyetemben a visszatérési irányelvben. Támogatjuk a kutatásokat is ezen a területen, hiszen így lehet a fogvatartások arányát csökkenteni, amely a, a fogvatartás csak utolsó ö, ö, eszköz lehet. A sérülékeny személyek helyzetét figyelembe kell venni, főként a kiskorúakat. Utolsó pont a tartalomról. A belépési tilalom esetében itt is nyitottak vagyunk arra, hogy hogyan lehetne ezáltal és az illegális bevándorlást eltántorítani. Még egy dolog, mert strikt azt egy kérdést tett fel, nem vontuk vissza határeljárást a visszatérési irányelvből, de valóban az határ eh, eljárásról még tárgyalni kell az új eh, menekültügyi csomag kapcsán, hiszen ez része része ezenek a visszatérési eljárásnak hajlandóak vagyunk tovább működni az elnyékelentéstevőkkel, az előadóval, és nyitottak vagyunk a tovább együttműködés irányába. Elnök, köszönöm szépen. Ez kicsit több volt, mint két perc. Inkább négy és fél perc volt ez. Tíz perccel már tovább léptük úgyis az időnket, amit erre a témára szántunk, de strikt asszony kap most szót, rövid leszek nagyonan. Szeretnék minden elnyékelentéstevőnek és minden más képviselőnek köszönetet mondani a magyarázataikért. Már ezek is mutatják azt, amit elmondtam az elején, hogy mi meg vagyunk osztva néhány fő kérdésben az irányelv kapcsán, és remélem, hogy konstruktív lesz majd a tárgyalás, és sikerül majd megállapodnunk abban, hogy az alapvető jogok kartájának megfelelhessünk a jogalvaslati lehetőségek, a gyermek legjobb érdeke, és a jog a szabadsághoz, tehát a fogvatartás csak az utolsó eszköz lehet. Remélem, hogy sikerül megállapítanunk azt is, hogy mi a hatékony és mi nem hatékony. A bizottság is hangsúlyozza azt, hogy az önkéntes visszatérést kell támogatni, ez benne van a jelenlegi irányelvben is, és az eldolgozott változatban is ez áll az előtérben, és ezt támogatta az Európai Parlament is. Sokan azt mondják, hogy a visz, az önkéntes visszatérés igazából nem jelent távozást, visszatérést. Ez nem igaz. Nagyon sok tanulmány van, és a tagállamok is hangsúlyozták azt, hogy az önkéntes távozás jobb, mert ez fenntarthatóbb, az emberek nem jönnek vissza, és nagyon fontos az, hogy erre gondoljunk, amikor tárgyalunk. Az utolsó megjegyzésem a belépési tilalom. Itt is nagyon fontos látni azt, hogy a belépési tilalom egyfajta eszköz, egy ösztönzés, egy pozitív ösztönzés annak irányába, hogy a visszatérés megfeleljen a visszatérés visszatérés szabálynak, ha nem teszik ezt meg, akkor lehet, hogy soha többet nem léphetnek be. De ha másképp használjuk a belépési tilalmat, például, hogyha ezzel büntetjük őket, amíg itt vannak a területen, akkor pontosan egy kontraproduktív hatást váltunk ki. Kérem tehát, jó zenésszel mérlegeljük azt, hogy mi segít és mi nem, mert szerintem e, egységesen azt akarjuk, hogy hatékony legyen a visszatérési politika az Európai Unióban. Köszönöm. Nincs még semmilyen fajta dátum a szavazás szempontjából. Ez függ azzal kapcsolatban, hogy hogyan haladnak a tárgyalások, és függ attól is, hogy mennyi terem élhető, érhető el a távtolmácsolás szempontjából. Most átveszi az elnöki szerepet Ártusunua alelnök asszony. Vamos a continuar. Köszönöm szépen, elnök úr. Hatos hetes pontok következnek, ez egy közös vita. Kedves kollégák, meg fogjuk hallgatni a jelentéstevőt, illetve az árnyék jelentéstevőket. A, mód, a módosítókról fognak beszámolni. Két jelentésről van szó. Az ETIAS következményeit kell megtárgyalni, ezért születek ezek a módosítók. De alapvetően arról van szó, hogy technikai alkalmazkodásra van szükség. Le, az Európai Unió információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek megállapításról van szó, az ETIAS-ról, a VIS-ről, az ES-ről, a SIS-2-ről és az ECRIS TCN-ről. Bizonyos hiányosságok vannak a bizottság javaslatában, ezeket a problémákat kéne ki Lénes úr ennek a anyagnak a jelentéstevője, ő fog beszámolni a módosítók tartalmáról, négy percet tudok adni maximum, de miután már így is késésben vagyunk, ezt vegye figyelembe, kérem, Lénárs úr, parancsoljon következik. Sr. Lénárs. Yes, thank you. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Próbálom rövidre fogni. Eszmecsere eszmecserénk volt már ezzel kapcsolatban, egyébként volt két ülésünk is, egyik a bizottsággal, a másik pedig a hatástanulmány szerződésével, a Bulla kollégával. Köszönet a bizottságnak is, és a, a tanulmány szerzőjének is, hiszen ezáltal egy kicsit részletesebben rálátunk erre az egész problematikára, és ez mindenképpen jó. A legtöbb módosítót a frakciók terjesztették elég, és ezek általában nagyon jól megszerkesztett módosítók. Bizonyos témák fölmerültek már a hatástanulmányban is, és ezek visszajönnek a, a módosítókban is, és a kollégák módosítóban is. Nagyon fontos az, hogy pontosan fogalmazzuk meg a négyes a cikk, tehát az e- ETIAS 4-es a cikkének a céljét. Nézzük meg, hogy milyen súlyos bűncselekményekről van szó, ennek egy listája egyébként szerepel a mellékletben. Aztán vannak plusz garanciáik is a bizottsági javaslathoz képest. Nagyon fontos az, hogy az ETS központi egysége, hozzáfér, amely hozzáfér ezeket az adatokhoz, és nagyon fontos, hogy ez csak read-only módban legyen elérhető, tehát mindenképpen el kell érni azt, hogy itt ne legyenek, ebből ne legyenek visszaélések. Az SCS-ben, illetve az ECRIS TCS-ben tartalmazott adatokat nagyon jól ki kell értékelni, és nem szabad összekeverni ezeket az, ezeket az adatforrásokat. Fontosnak tartom azt is, hogy ne legyen plusz adat az ETIAS bevételével az ECRIS TCN adatbázisban. Aztán vannak olyan az Európai Bizottságnak vannak olyan elképzelései, hogy vannak olyan elképzelései is, hogy milyen jogi formulákkal akarják a, például az adatvédelmet megoldani, vagy hogyan lehet definiálni, hogy pontosan mi az, hogy találat. Szerintem itt alapvetően e delegált aktusra kéne az Európai Bizottságnak e, ezt kéne javasolni. Aztán elképzelhető azt is fontosnak tartom, hogyha egy találat, egy negatív találat érkezik egy ilyen adatlap után, akkor, és az, az belépést is, ezáltal a belépést, az EU-ba való belépést elutasítják, akkor lehessen felebezni, legyen jogorvoslat. Elnézés, itt elég sok dolog van, nem fogok minden, mindenről tudni konkrétan beszélni. A visszatérítéssel kapcsolatban nekem is vannak módosítóim, aztán adatminőség, itt is vannak módosítók, hogy milyen központokból irányítsák ezt. Vannak technikai jellegű módosítók is, az én tollamból is, másokéból is. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy frissítsük ezt a javaslatot, mert már elég sok idő eltelt azóta is, hogy a bizottság megjelentette ezt a, ezt a javaslatot. Sok a módosító, de sok hasonló témákról szól. Szerintem igenis lehet ezzel elég könnyen dolgozni. Viszont vannak olyan módosítók, amelyek nem, amelyeket nem, tudom elfogad, nem tudok elfogadni, mert ezek az ETS működését a gyakorlatban ellehetetlenék. Én azt gondolom, hogy valójában az árnyék jelentéstevőknek leginkább a megfogalmazáson kell majd sokat törni a fejüket. Sokszor a módosítók ugyanarról szólnak, csak más szavakkal. A sok esetben én egyetértek azzal, ami a módosítónak a szelleme, de néha nem mindig van elég információ erről, tehát lehet, hogy plusz részleteket fogok majd kérni a módosítók benyújtóival, hogy valóban meg lehet ezt oldani, illetve amikor az ETIAS-ról amikor az ETS annak idején megvitattuk, ahhoz képest vannak új gondolatok, új meglátások, nem tudom, hogy akkor ezzel most mit csináljunk, tehát magát az ETS hogyan lehetne jobbá tenni. Szerintem ezek a módosítók nagyon jól illeszkednek a munkához, mindenképpen javítják a bizottság javaslatát, megfelelő garanciákat nyújtanak ezek a módosítók, úgyhogy várom a közös munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Léner Szul, nagyon jól hallottuk. Eszendi következik. Hadd mondjam el egyébként, nagyon rosszul állunk idővel, úgyhogy maximum két percet tudok enni. Vitanov kolléga következik. Tiene usted la palabra. Dos minutos la palabra. Dos minutos. Köszönöm szépen. Nagyon rossz a hangminőség, nem tolmácsolható. Of course our concerns remain the same, but uh, we try to address at least some of uh, them by proposing several amendments, as it was already... Ahogy már korábban is elmondtam, az Európai Bizottság uh, szempontjából is fontos lenne egy hatástanulmány, jó lenne, hogyha az alapvetően biztos, és tudná értékelni a szükségességét mindennek, ezen kívül szükség van releváns statisztikákra és on the purpose for which data of third country nationals or the stateless, uh, stateless persons of ECRIS TCN will be used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 Delegated acts should be used instead of implementing acts, for example, regarding the definition of partial correspondence of hits. Thank you, Madam uh, Chair. Muchas gracias. El sonido ha sido terrible. Muchas gracias a los intérpretes por el esfuerzo. Por el grupo Renew, el señor Tudorache. Tudorache úr következik. Nem tudom, hogy hall, uh, hall minket, illetve hogy mi halljuk-e őt. Señor Tudorache? Tudorache úr, parancsoljon, következik. Köszönöm, én is próbálom rövidre fogni, nem fogom megismételni azt, amit a kollégák mondtak, és azt sem fogom megismételni, amit a jelentéstevő elmondott. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, egyetértek mondandójának egy részével, főleg amit az ESP-ről mondott, illetve ami, az, ez, ami a SIS, illetve a vissza, határon való visszafordításról mondott, ezzel is egyetértek. Van két dolog, ahol fenntartásaim vannak. Próbáltam ezeket módosítók során elmondani. Én azt gondolom, hogy a hozzáférési jogokhoz, illetve feltételekhez, eh, jogokkal és a feltételekkel kapcsolatban nagyon óvatosnak kell lenni. Ki fél hozzá ezekhez a, ki fog elvégezni ezeket a, eh, ezeket a eh, kereséseket, ki fér ehhez hozzá, mi a helyzet az adat megtartással, számukra ez már kezdetetől fogva nagyon fontos. Nagyon fontos az is, hogyha az emberek kérvényét valaki, ha az emberek törv, kérvényét visszautasítják, akkor mit tehetnek ezután, milyen, miért történik ez, tehát egy indoklást is kérünk ehhez, és jogorvoslatot is. Aztán számos kérdése utalt már a jelentéstevő, még egy fent, fenntartásom van, a hatály kiterjesztése, ezzel nem tudok egyetérteni, ezzel kapcsolatban vannak pódosítóim is, az ECRIS TCN lényege a bírói együttműködés lenne bűnügyi kérdésekben, egyértelmű itt a hatály, tehát erre van már egy fórumunk, én nem értem, hogy az hogy miért kell ennek a formális hatály kiterjesztésnek ilyen módon az ets keresztül történnie. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevő munkáját, és remélem meg tudjuk oldani a fennmaradó problémákat. Köszönöm. A zöldek következnek, következnek Patrick Breyer. Nem tudom, hogy hallható-e az, amit Breyer úr mond. Dear colleagues. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák. A módosítók célja az, hogy az utas információs és engedélyezési rendszer teljesen helyreálljon. Mi alapvetően elutasítjuk ezt a rendszert, szerintünk drága, nem hatékony és olyan nem transzparens algoritmusokat használ, amelyek eredményeként nagyon sok esetben tévesen jelez be a rendszer. Amennyiben a többség mégis meg akarja tartani ezt a rendszert, elutasítva a mi törlőmódosítónkat, akkor konkrét kérdésekben hajlandóak vagyunk együttműködni. Itt a kollégák, a raportőrnek megköszönöm, hogy a bizottsággal felvette a kapcsolatot, illetve a hatástanulmányt, egy hatástanulmány pótló tanulmányt megrendeltek. Nem értünk egyet azzal, hogy a javaslatot kiterjesszük, de konstruktívnak találom az együttműködést, és remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. Köszönöm, Berg úr. Most pedig Ruxáde úr következik. Ha kapcsolatban... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet a jelentéstevőnek is. Alapvetően egyetértek azzal, amit a jelentéstevő kifejtett. Én nagyon fontosnak tartom, hogy az interoperabilitás megszülessen a különböző információs rendszerek között, tehát az Elvesztettük a hozzászólót, nem halljuk. Buxade úr, nem halljuk, amint ön mond. Megpróbáljuk visszaállítani a kapcsolatot. Most működik-e? Igen. Ha gondolja, újra kezdheti. Semmi gond. Jó. Köszönöm szépen. Köszönet a jelentéstevőnek, köszönöm a munkáját. Alapvetően egyetértek azzal, hogy a ETIAS és a különböző információs rendszerek közötti interoperabilitást garantáljuk. Én azt gondolom, hogy az illegális bevándorlók beérkezését is meg lehet ezzel előzni. Szerintem nagyon fontos az, hogy az Európába érkezők esetében minden információval rendelkezünk, a bűnügyi előéletével, minden fontos lehet, hogy tudjuk, hogy kit kell visszafordítani a határon. Bizonyos módosítónk is, módosítóink is lesznek majd. Aztán a, én úgy gondolom, hogy, össze, hogy együtt kell működnünk a különböző utaztatási cégekkel is, ők lennének az első védelmi vonal. Egyébként Kanadában csak akkor lehet valakinek belépni az országba, hogyha rendelkezik a szükséges utazási okmányokkal és iratokkal. Aztán én azt gondolom, hogy ezeknek az utaztatással foglalkozó cégeknek létre kell hozni egy olyan központot, amely segítségükre lehet probléma esetén. Természetesen szeretnénk együttműködni a továbbiakban is a jelentéstevővel, illetve az árnyék jelentéstevőkkel, de ne feledjük, az a célunk, hogy a Schengeni terület összes fontos ismérvét fenntartsuk és garantizáljuk ezeket a jogokat. Köszönöm. Köszönöm szépen a GUE részéről. Peleti asszony következik parancsol. Merci, madame la présidente. Alors, tout d'abord... Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a raportőrnek és a kollégáknak ezt a munkát, és köszönöm a raportőrnek azt, hogy két ülést szervezett a bizottsággal és Vavula kutatóasszonynal. A két találkozónk rendkívül hatékony volt és pozitív. Ismerik a mi álláspontunkat, mi támadjuk és nem fogadjuk el a bizottsági javaslatot, mert ez minden nemzeti hatóság számára lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag minden rendszerhez hozzáférjenek, noha az korábban nem volt előírva, és ez így nem arányos. Néhány módosítót benyújtunk az Európai Bizottság javaslatához, amely az alapvető jogok védelmére irányul. Itt most nem fogom eh, ismertetni az összes javaslatunkat, de azt gondolom, hogy eh, az arányosság elvét, mint létfontosságút meg kell tartanunk. A másik dolog pedig az, hogy eh, nem szabad az ECRIS-TCN jogalapját megváltoztatni, és nem lehet banalizálni azt, mint egy határőrizeti célokból. Olyan módosítókat nyújtunk be, amelyek alapján az ETIAS-t csak biztonsági témájú kérdésben lehet felhasználni, ami pedig az interoperabilitást illeti, itt Javasoltunk szintén néhány módosítót. Végezetül örülünk annak, hogy a raportőr módosítói leginkább a, az arányosság irányába akarnak elmenni, de alapvetően nem értünk egyet E, bár természetesen kompromisszumok keresése érdekében továbbra is együttműködünk. Köszönjük Peletie asszony. E, Leners úr következik. Öné az utolsó szó ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Csak nagyon röviden mert nagyon sok minden elhangzott, és örömmel kezdem el a munkát. Nem feltétlenül értünk egyet abban, hogy az ETIAS szükséges-e. Ha egyetértenénk, akkor mindannyian egy pártban lennénk, de az árnyék előadók között valószínűleg van egy általános megállapodás, illetve a módosítók minősége is azt mutatja, hogy a rendszert működőképessé akarjuk tenni, eh, mégpedig eh, eh, megfelelő védelmi záradékokkal, megfelelő garanciákkal, és tulajdonképpen időkérdése, hogy a következő hónapokban hogyan fogjuk ezt megfogalmazni. Én köszönöm a konstruktív hozzájárulásokat, és nagyon várom, hogy jó szellemben, kompromisszum szellemében együtt tudjunk működni a jövőben, és megtalálva kompromisszumos megoldásokat a mi hamarabbi viszontlátásra. Nos, úgy tűnik, hogy beértük magunkat, utolértük magunkat, tehát következhet a nyolcas napi rendi pont. A nyolcas napi rendi pont egy vélemény az Emplő Bizottság számára a foglalkoztatási egyenlőségről e, fogyatékkal élők témájában. Gyuris Nikolszonova asszony a raportőr, tehát öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, ezt a lehetőséget az ENSZ egyezmény, amely a fogyatékkal élők jogaival foglalkozik, mindenki számára kötelező, a tagállamok és az EU is ratifikálták, arra kényszeríti a tagállamokat és az Európai Uniót, hogy megvédjék a jogait a fogyatékkal élőknek, tiltja nagyon értelemben a diszkriminációt, beleértve az interszekcionális diszkriminációt is, az egyenlő eh, foglalkoztatási irányelv szintén megtiltja a direkt vagy eh, közvetett vagy közvetlen diszkriminációt fogyatékkal, fogyatékosság alapján is eh, a társadalmi és munkaügyi integrációjukat várja el az alapvető jogok kartája a fogyatékkal élőknek, és ezeket az alapvető szabályokat be kell tartanunk. Ez ennyit a papíron leírt garanciákról, de egyrészt ami a papíron van, azt gyakran nem tartják be, sőt kifejezetten figyelmen kívül hagyják. A fogyatékkal élők sajnos lefagyott, itt most volt egy komoly kapcsolati hiba. A COVID-19 járvány miatt a diszkrimináció és a fogyatékkal élők marginalizációja nőtt, noha statisztikák nem deszegráltak például etnikai vagy rassz alapon, a fogyatékkal élők körében sem, ezt az adatgyűjtést javítani kell. Összehasonlítható, deszegregált adatokra van szükség, minőségi adatokra, amelyek a bizonyíték alapú szakpolitika alkotáshoz szükségesek. Volt egy EU felmérés, amelynek során megkérdezték a fogyatékkal élőket a független élet e, köz, hálózata, ahol 97%-a a fogyatékkal, 90%-a a fogyatékkal élőknek azt mondta, hogy javítani kell a munkahelyhez való hozzáférésen, csak 10% volt elégedett, sokan pedig azt sem tudták, hogy van olyan jogszabály, amelyik a diszkriminációtól védi őket. Tudjuk, hogy a diszkrimináció általában egy alul jelentett műfaj, és kevesen tudják, hogy hol kell jogorvoslatot keresni. Ez megint egy olyan terület, ahol javulást kell elérnünk. Sajnálatos módon az uniós jog a diszkriminációtól az egyéneket nem védi a munkahelyen kívül, hiszen csak a minőségi foglalkoztatásról szóló, illetve az egyenlő foglalkoztatásról szóló irányelv létezik, éppen ezért a diszkrimináció eh, ellenes eh, irányelvre szükség lenne, illetve egy átfogó felülvizsgálatára az EU jognak ahhoz, hogy az élet minden területén valódi egyenlőséget érjünk el, és függetlenül élhessenek, önállóan élhessenek a fogyatékkal élők. Remélem, hogy ezzel mindenki egyetért. Ez egy nagyon fontos téma, különösen jelen körülmények között, amikor zajlik ez a járvány és ezzel e, foglalkozni kell. Én szeretném tájékoztatni önöket, hogy a módosítók benyújtásának ideje e, október 22. Nagyon szívesen együttműködök az árnyék előadókkal és mindenki mással is. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon világos magyarázatot. Nézzük az árnyékjelentéstevőket, ők következnek, nagyon-nagyon kevés időnk van, úgyhogy egy percet tudok adni mindenkinek. Zdehovszki úr. Thank you, Madam Chair. I would like very... Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan szeretnék gratulálni az előadónak, mert kitűnő munkát végzett szerintem. Ez a vélemény tervezett teljes mértékben józan és realista. Várom már az együttműködést más árnyékjelentéstevőkkel, hogy még jobb legyen a végső szöveg. Még egyszer köszönöm. Sajnos az Apple jelentésre ugyanezt nem mondhatom el, szerintem jobban ki kellett volna ezt egyensúlyozni. Egyrésztről megemlítik azt, hogy töröl, el kell törölnünk a meglévő stigmát és előítéleteket a fogyatékossággal élőkkel szemben, másrésztről az Apple eredeti jelentésben nagyon sok kemény kijelentést láthatunk, nem csak a jelentésben, hanem a bevezető részben is. Képek is vannak, amelyek a már meglévő stigmákat, előtéleteket táplálják, és amelyek nem adatokon alapulnak. Köszönöm, elnök asszony! Szerintem jó lesz az együttműködés. Dobrev asszony következik a szocialisták nevében. Úgy vélem, hogy az egyik legfontosabb politikai erény, hogy bele tudjuk élni magunkat mások helyzetébe, különösen akkor, amikor nekik a hétköznapok sokkal nehezebbek. Azonban egyetlen egy politikus sem lehet annyira arrogáns, hogy azt képzelje magáról, hogy ő mindig mindent sokkal jobban tud, hogy úgy hozzon döntéseket, hogy nem kérdezi meg azokat, akikre a döntésük hatással lesz éppen ezért én is megkerestem számos fogyatékkal élő embert képviselő szervezetet és szeretném a jelentésben az ő érdekeiket képviselni. nagyon sok mindenre felhvták a figyelmet arra hogy nem csak a munkahelyeken hanem a munkahelyen kvül is fel kell lépni a hátrányos megkülönböztetés ellen. Volt természetesen, aki a piacképes és korszerű tudást hiányolta. Mások azt szerették volna, hogy sokkal több védett munkahelyet hozzanak létre az Európai Unióban. Volt olyan javaslat is, hogy még több díjat, akár európai szintű díjat is, és nemzeti díjakat adjunk azoknak a munkaadóknak, akik hátrányos helyzetű, megváltozott képességű munkavállalókat foglalkoztatnak. Nagyon sokan kérték az akadálymentesítést, és ez nem csak a fizikai akadálymentestésre hanem a tartalmi akadálymentestésre is vonatkozott és nagyon sokan felhvták a figyelmet hogy az integráció elősegtése és ennek a kultúrája az elfogadás kultúrája azt egészen kisgyerekkorban kell kezdeni és ennek be kell épülnie az oktatásba. de legfőképpen azt kérték hogy a szép szavakat kövessék végre hatékony tettek és erre kell törekednünk. Én ezt fogom képviselni a jelentés során, és nagyon szeretném, hogyha a képviselőtársaim is ebben támogatnának. Köszönöm szépen. Pues así será. Por el grupo Renew tengo que intervenir yo mismo. Legyen így, ami a renew illeti, nekem kell hozzászólnom, én vagyok az illetékes. Rövidre fogom. Először is köszöned a jelentéstevőre, köszönet a vélemény előadójának, nagyon jó munkát végzett, nagyon jó alap, Nekünk lesznek azért módosítóink, hogy néhány dologgal kiegészítsük ezt a szöveget. Egyrészt inkluzív oktatás, ez egy nagyon komoly előfeltétel. A második dolog pedig a távmunka kérdése. Úgy véljük, hogy a jelenlegi helyzetben mindenképpen segítenünk kell a technológiai innovációt. Azt szeretnénk, hogy a távmunka az inklúzió, a befogadás a befogadás jegyében történjen meg, úgyhogy egy nagyon komoly erőfeszítést kéne tenni ebben a témában is. Harmadik dolog, diszkriminációmentes munkához jutni, azt gondolom, hogy mindig nem mindig egyszerű, úgyhogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez adott legyen. Köszönöm szépen, és most pedig folytatódik a munka. A zöldek következik. Zöldek következnek, Riva kolléga. Köszönöm szépen. Köszönet a vélemény előadájának, köszönjük ezt az első verziót ugye az EMPL szakbizottság munkáját segítjük ezzel a véleménnyel. Én azt gondolom, hogy csak akkor, lesz, csak akkor lehetünk hatékonyak, hogyha az élet összes területén foglalkozunk azzal, hogy akadálymentes életet élhessenek a fogyatékkal éltők. Ugyanolyan jogokkal, ugyanolyan lehetőségekkel kell rendezni, rendelkezniük, mint a többiek. Ne felejtjük, hogy fizikai korlátokról is beszélünk, bürokratikus korlátokról is beszélünk, a véleményben beszélnünk kell erről, beszélnünk kell például a politikai és társadalmi szerepvállalásról, beszélnünk kell a, arról, hogy a igazságszolgáltatáshoz például ugyanolyan módon férnek-e hozzá ezek az emberek, vagy nem. Visszatérvén a tervezethez, van itt egy olyan utalás is, ami a diszkrimináció, a diszkrimináció egy bizonyos fajtáját emeli ki, szerintem ez nagyon fontos utalás, örülök ennek. Köszönöm szépen. Arvanitis úr következik, hogyha működik a kapcsolat. Adelante. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Köszönöm szépen. Gyakran elmondtuk azt, hogy nagyon fontos az, Sajnálatos módon nagyon rossz a hang, nagyon nehéz tolmácsolni. Szeretnék néhány javaslattal élni. Először is radikális változásra van szükség a nemzeti, eh, illetve Európai Uniós politikák kapcsán és a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban egyfajta, újfajta szociális modellre van szükség, az ezen személyeknek függetlenebbé kell válniuk, és ezzel alatt értjük a pénzügyi függetlenné válást is. Módosítókat fogunk benyújtani annak érdekében, hogy legyenek kvóták a munkahelyeken, nem csak a, a, az állami szférában, hanem a magánszférában is. Mindenhol meg kell tenni a szükséges lépéseket azért, hogy megfelelő hozzáférés legyen a távmunka kapcsán is. A tagállamoknak a médiával együtt le kell küzdeniük az előítéleteket. Miért lehetne a médiában, a televízióban is egyfajta kóta? A fogyatékossággal élők nagyon nagy nehézséggel élnek, néznek szembe. Todos los que están conectados. Köszönöm, mielőtt megadnám a szót az utolsó hozzászólónak, árnyék jelentőstevőnek. Kérem, mindenkinek mondom, hogy nem sokára ellenőrizni fogjuk, hogy megvan-e a szükséges jelenlét a szavazáshoz. SND, Kohút úr következik. Azt hiszem itt van a teremben.